11. évfordulója van. Az Európai Unió az egész világban szorgalmazza a halálbüntetés megszüntetését. Az európaiakat egyesíti az a meggyőződés. Hogy teljesen mindegy, hogy mennyire barzalmas legyen egy bűncselekmény. Nem szabad egy további gyilkossággal büntetni. Az Amnesty International szerint 280 hat embert végeztek ki a világban. Valószínűleg ehhez még több ezer kivégzés járul, amely nem hivatalos. 2012-ben Kína, Irán, Irak és Szaudarábia voltak azok az országok, ahol a legtöbb kivégzés történt. az egész világban 23 ezren várják kivégzésüket börtönökben. 2012-ben 1700 új halálos ítélet született. Nagyon sajnáljuk, hogy olyan országok, mint Gambia, India, Japán és Pakisztán a halálbüntetés 2012-es felfüggesztése után ismét alkalmazzák a halálbüntetést. De jó hírek is vannak a halálbüntetés ellenzőinek száma növekszik, és pedig az egész világon. 97 országban szüntették meg a halálbüntetés. 140 országban a kormányok és a parlament szorgalmazza, hogy megszüntessék a halálbüntetést. Nagyon érdekes az Egyesült Államok helyzete. A szövetségi államok egyharmada már meg akarja szüntetni a halálbüntetést. Az Európai Parlament mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa ezt a pozitív fejlődést. A parlament nevében felszólítom az összes államot, hogy ezt a szörnyű, embertelen büntetést szüntessék be. nun zwei Wortmeldungen Most két ügyrendi felszólalás van. Watson úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani mindazoknak, a több frakcióból is származnak, akik javaslatomat támogatták, hogy Manaf eh, Yousafzai legyen a eh, Szaharov eh, díjazottunk. Ez a fiatal hölgy valóban megszigyenítette a tálibokat a jelölését, a politikai frakciók támogatták. Az ő érve, hogy a fiatal lányoknak joguk van az oktatáshoz, nagyon fontos, és az elnökök értekezletének köszönöm, hogy nem csak Malala számára fontos ez, hanem gyerekek milliói számára. Watson kolléga. Watson kolléga. Watson kolléga nagyon nehéz felismernem, hogy hol a határ az ügyrendi felszólalás és az ilyen jellegű felszólalás között. Szerintem eh, ez most nem volt helyén való a pillanat méltóságának. Gomes kolléganő, de az ügyrendhez, jó? Mr. President, I would like to raise the attention... Elnök úr, szeretném felhívni a figyelmüket eh, egy nagyon nyugtalanító jelenségre Líbiából. A miniszterelnököt elrabolta egy fegyveres csoport ma délelőtt. Nemrégiben került napvilágra ez a hír. Nagyon jó jelzi ez, hogy milyen súlyos a helyzet Líbiában. Ez óriási kihívás. Mi európaiak megváltoztathatjuk ezt a helyzetet. Múlt hétvégén egy delegációval Líbiában voltam, és csak annyit szeretnék elmondani, közben az elnök félbeszakítja a felszólalót, hogy fejezzük ki szolidaritásunkat azokkal, akik hisznek a demokratikus jövőben. És a... Köszönöm szépen, Gomes asszony, köszönöm szépen. Értettük, hogy miről beszélt. Igen, megértettük, amiről beszélt, de igazából ez sem az ügyrendről szólt. Éppen ezért most bejelentem, kedves kolléganők és kollégák, hogy politikai jellegű felszólalásokat nem fogok tolerálni. Itt az ügyrend leple alatt tehát az ügyrend leple alatt nem lehet politikai üzeneteket közvetíteni. Természetesen önök politikusok, azonban megvan az üzeneteinek a helye, és ez nem az ügyrend. Sinclair asszony. Ja, Frau Sinclair, Sie haben das Wort. Sinclair asszony, öné a szó. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Valóban ügyrendi kérdésben kértem szót. Érdemes mindenképpen azt eh, megemlíteni, hogy eh, West Midlands eh, képviselője a sorokban a kórházban ápolták a szarrodíjazott lányt. Az ügyrendi hozzászólásom nagyon fontos, ugyanis nagyon eh, aggasztó, hogy eh, Twitteren 30 perccel ezelőtt már bejelentette ezt a hírt, és ezzel eh, nem megfelelően kezelte, mi, minket sértett meg képviselői méltóságunkban. A kollegin Sinclair. Sinclair kolléganőm. Az elnökök konferenciáján, és ezt most javaslom, hogy nézzék meg a jegyzőkönyvben. A döntés után, hát twitterezzen, aki akar. Hát valószínűleg twittereztek is, és nem tudom, hogy ezért én miért nem tartottam tiszteletben a házat. Az elnökök konferenciájának a döntése volt, esetleg beszéljen a frakció vezetőkkel. Nincsen további felszólalási igény most. Herr Morganti, pitezer. Morganti, kolléga. Durante il dibattito di ieri sulla situazione della comunità a vita során, elnök úr, már ami a roma közösséggel kapcsolatos vitát illeti, megemlítettem, hogy az EPP beli kolléga Engel úr valótlant állított, mert mert olyasmivel kapcsolatosan fogalmazott meg egy álláspontot, ami már az újságokban is megjelent. Engel úr kék kártyával jelentkezett szólásra, de ennek ellenére a kollégám nevében szeretnék hivatalos bocsánatkérést kérni. Egyébként fegyelmi eljárást kell kezdeményeznem. Engels úr nem. Morganti úr, a következő javaslatot teszem. Megnézzük a jegyzőkönyvben, és hogyha Engel kolléga magatartása tényleg elfogadhatatlannak bizonyul, meghívom egy beszélgetésre. Elmondom Engel úrnak, hogy nem illendő önt hazugnak nevezni. De meg kell vizsgálnunk a jegyzőkönyvet. Köszönöm. Nincsen további felszólási igény, akkor Karasz úr veszi át az elnökség. Kedves kolléganők és kollégák, áttérünk a szavazásra, és a Knights Öjtenbruck jelentéssel kezdjük.